morning. Buenos días. Attention. We should get going. El kellene kezdenünk. Nagyon szoros a napi rendünk, és szavazni is fogunk később. The Greek minister. So. Meghívtuk a görög minisztert is, úgyhogy fogadjuk el a napi rendet, aztán a négyes pontot illetően elhalasztottuk a görög delegáció kérésére, ha nincs elemetés. Először is az EU légiutas adatokat illetően június 10-én a plenáris átadta ezt a dokumentumot a 175-ös megfelelően a LIBE szakbizottságnak, és Timothy Kirkhope egyeztetett a frakciók között. Meetings. Second point. A Libében fogjuk ezt megvitatni. A delegált aktusokról is lesz szó, a több éves pénzügyi keretet illetően a koordinátorok úgy döntöttek, hogy a több éves pénzügyi keretek finanszírozását illetően minden megbeszélés június 26-án fog történni, ez jövő hét. 4.30-tól 6.30-ig délután. A LIBE hatáskörébe eső alapokat fogjuk megvitatni, és a raportőröket és az árnyékelőadókat meghívnám. És a tanács is jelen lesz, és a illetékes biztos is. Először a görög nemzeti tervnek az ismertetése. Ah, I'm sorry, I'm sorry. I escaped, I escaped. Uh, first, the point... Elnézést. Először is az euró és egyéb pénznemek hamisításra szembeni büntetőjogi védelme. Anthea McIntyre a jelentéstevő. Egy irányelv javaslatról van szó ebben a témában. Ez egy olyan büntetőjog, amely most van készülőben, nagyon fontos. Februárban született a javaslat, a LIBE szakbizottság pedig meghallgatta ezt a javaslatot, a bizottság terjesztett elő. Most pedig egy jelentés tervezetet hallunk McIntyre asszonytól, tehát nem csak az egységes valuta, tehát érinti, hanem az egész világot, egy globális valutát, amelyet meg kell védenünk a büntetőjog eszközeivel is. McIntyre asszony, köszönöm szépen, elnök úr! Ahogy már mondta, itt az euróról és más valuták védelméről van szó a büntetőjog segítségével. A bizottságnak a javaslata a már létező intézkedéseket vizsgálja felül, tehát itt az ideje annak, hogy beismerjük, hogy pénzemek hamisítása komoly büntet. Az OLAF úgy becsli, hogy a fogyasztóknak körülbelül 500 millió euróba kerül a hamisítás évente, illetve azóta, hogy az eurót bevezették 2002 óta és természetesen a szervezet bűnözés is virágzik ezzel kapcsolatban. Úgyhogy ez a javaslat nem ellentmondásos, és üdvözöljük. Két területe van a javaslatnak, amely kisé problémás, ezek pedig a következők. Nem hangsúlyozza eléggé azt a jelentés, hogy a nemzetállamoknak mi a szerepe ebben, illetve mik a minimum kiszabható büntetések. Tehát A jelentés nagy részére könnyedén rá bólinthatunk, hiszen mindannyian ellenezzük a pénznemek hamisítását. Az ütemterv miatt az első árnyék jelentő ülést szokatlan módon azelőtt tartottuk meg, hogy a szöveg maga megszületett volna. Sőt, egy sötét pillanatunkban azt gondoltuk, hogy a módosítókat már az árnyék előadók ülésén lebeszélhessük, és akkor itt ne kelljen előterjeszteni. Hát sajnos nem sikerült elérnünk, de nagyon örülök annak, hogy az árnyék él előadóknak a fenntartásait felkarolhattam, úgyhogy ez a tervezett. Így most már valószínűleg minden frakció támogatását élvezni fogja. Nagyon hálás vagyok az árnyék előadóknak, különösen De Jong úrnak. Nagyon jól együttműködtem velük. Mi volt az árnyékelőadóknak az első reakciója? Nagyon fontos, hogy erős üzenetet küldjünk, hogy nem tűrjük el ezt a fajta bűnözési formát. So The initial reaction of shadow. Tehát az árnyékelőadóknak az eredeti reakciója, azban egyetértettünk, hogy erős üzenetet kell küldeni a harccal kapcsolatban, de nagyok voltak az ellentmondások. De Jung úrnak és nekem is voltak fenntartásaim, mi szerint nevezessünk be minimális büntetéseket. ismertetem a fő módosítókat. Az első az egyes módosító és az ötös módosító. Ez a 23-as preambulum bekezdés és a 8 cikk első pontjára vonatkozik. Mit próbáltunk elérni? Azt, hogy a tagállamnak a felelőssége legyen végigkövetni ezt a bűnügyet, ahol a bűnt ezt a büntényt elkövették. Tehát szerintem jobb, hogyha koncentrálunk egy bizonyos területre, és a saját tagállamában üldözi mindenki ezt a büntetet. Erről szól ez a módosító, illetve ezek a módosítók. A minimális büntetéseket illetve egybekezdés teljes mm, mértékben töröltünk, mert szerintem ezt csak meg korábban már mondtunk, de a lényege az, hogy az eredetileg 10 ezer euró volt a küszöbe annak a büntének, ami maximum 8 éves börtönbüntetés kaphatott volna. Most a pénzértéket 5000-re csökkentettük, tehát hogyha 5000 euró felül értéket hamisít valaki, akkor maximálisan 8 év börtönbüntetést kaphat ezért. Tehát ez leegyszerűsíti a dolgokat de a minimális büntetés fogalmat kivettük a szövegből. Szerintem nagyon fontos, hogy a bírák a tagállamokban önállóan dönthessenek, mert a gazdasági körülmények eltérőek. Az, hogy egy univerzális, minimális büntetést vezessünk be, ez csak fokozna a különbségeket a tagállamok között. De Jung úr is egyetért, hogy az igazságszolgáltatási rendszerre és a bíróra kell hagyni döntést az adott esetben. Úgyhogy ezek a fő változtatások. Aztán van egy plusz módosítónk, amely az információ cserét illeti a tagállamok között és az OLAF között. Szerintem ez nem ellentmondásos, de hát remélem, hogy támogatni tudják. Ennyit szerettem volna mondani, és ennyi volt a jelentés. Köszönöm. Thank you, Mrs. McIntyre. Just Köszönöm, McIntyre asszony. Thank you. Köszönöm. Megnyitom a vitát. Straffer asszony a néppárt részéről. Je remercie le rapporteur pour son excellent travail et la présentation de son rapport. Now oh, maybe the commission and the council. Talán a bizottság és a tanács is szeretne hozzáfűzni valamit az elhangzottakhoz, esetleg az Olaf, de hallgassuk meg a bizottságot. Köszönöm szépen, elnök úr. Az, igazga, az igazságügyi főigazgatóságot képviselem. Először is köszönöm a szakbizottságnak és az előadóknak, hogy támogatták a munkánkat, illetve ezt a nagyon fontos javaslatot. Nagyon helyesen érveltek azzal, hogy Közösen kell fellépnünk az euró és más pénznemek hamisítása ellen, ez súlyos bűncselekmény, és egységes szabályokra van szükség Európa egészében. Ezzel el is jutottam eh, ahhoz a ponthoz, amit felvetettek két kérdéssel kapcsolatosan. Az első azzal foglalkozik, hogy milyen szankciókat kell bevezetni az euró hamisítása vonatkozásában, a második pedig hogy milyen joghatóságot kell alkalmazni ilyen esetekben. Ami a minimális szankciókat illeti, tudatában vagyunk, hogy természetesen ez nagyon fontos téma, és részletesen meg kell vizsgálni minden vonatkozását. De ahogyan már az is e, e, elhangzott, az Európai Bizottság koherens és következetes büntetőjogi politikát kíván követni az erre vonatkozó 2011-es közleményben is összefoglaltuk ezt a célunkat. Ez azért fontos, mert hogyha megvizsgáljuk ezt a témát, és azokat a bűncselekményeket, amelyekkel itt foglalkozni kívánunk, elhangzott már, hogy a bizottság következetes módon kívánja kezelni ezt a kérdést, már ami a minimális szankciókat illeti. Mi nem látunk ellentmondást. Elsősorban egységes büntetőjogi politikát szeretnénk folytatni, és alapvető különbséget látunk a között, hogy védnünk kell az Európai Unió pénzügyi érdekeit, illetve az eurót, amely egyedülálló, különleges európai érték, és ezt meg kell különböztetnünk más bűncselekmény formáktól, amelyek természetesen a maguk nemében szintén fontosak. Ezért olyan minimális szankciókra tettünk javaslatot, amelyek figyelembe veszik ezeknek a nagyon fontos javaknak a jelentőségét, megkülönböztetve más jellegű súlyos bűncselekményektől a pénzhamisítást. Ez a minimális szankció nem automatizmus, automatizmus. Nem arról van szó, hogy a bíróknak minimális szankciókat kötelező alkalmazniuk. Az egyedi bíróságok, az egyes bíróságok megtarthatják az ítélkezési jogkörüket. Ami megint a asszony felvetését életi a területiség elvéről, az európai büntetőjogban kialakult az a szakpolitika, hogy két kritériumot veszünk figyelembe, vagy a területiség elvét, vagy pedig a nemzetiség elvét. És úgy gondolom, hogy nem ezen a ponton kell szűkíteni a tagállamok joghatóságát, ezért szeretnénk megtartani az eredeti bizottsági javaslatot, amely figyelembe veszi a területiség és a nemzeti hovatartozás elvét. Köszönöm szépen a tanács képviseletében is megjelent néhány kolléga, de úgy látom, hogy nem kívánnak szólni. Viszont Bronx úr jelentkezett, Bronx úr, önnek meg is adom a szót. Thank you. Uh... Köszönöm. Ahogy elmondta mindenki, mindenki ellen van a pénz hamisításnak még akkor is, hogyha a rossz emlékű vagy a rossz ízű eurót hamisítanák. A, kimondva, hogy ez a súlyos bűncselekmény, a világon gyakorlatilag minden országban az. az vannak olyan EU országok, ahol nem, olyan, ahol nem bűncselekmény, hanem csak kis büntetés rónak ki rá. Hogyha a kérdésre a válasz nem, akkor nem tudom, hol a gond. Úgy tűnik, az Európai Unió és jogszabályt csak önmagáért hoznak létre, harmonizálnak, jogharmonizálnak csak öncélúan, nem először egyébként. Az EU-nak az EU még nem fed le minden országot a világon, be bizonyal arra törekszik előbb-utóbb, és az EU jogszabályoknak nincs hatása az olyan martalóz államokra, amelyek állami eszközökkel hajtanak végre ilyen bűncselekményeket. Ami pedig a minimum büntetéseket illeti ezek idegenek azoktól a különféle jogi rendszerektől, amelyek az Egyesült Királyságban érvényesülnek, kivéve egy pár bűncselekmény, például a gyilkosság vagy az ittas vezetés. A többi bűncselekménynél nincs minimum büntetés Angliában, Nagy-Britanniában, hanem mindig a bíró kell mérlegeljen sajátságos, a sajátságos helyzetből adódóan. Köszönöm. McIntyre asszony, ha kíván zárszóval élni, mielőtt a módosítók határidejét bejelentjük. Csak nagyon röviden. Azt szeret, afelől szerettem volna biztosítani a bizottságot, hogy jelentésemben nem szüntettük meg annak a lehetőségét, hogy a tagállamok eljárjanak saját állampolgáraik ellen más országban elkövetett bűncselekmények ügyében. Mi pusztán arra törekszünk, hogy a nemzeti területi elv továbbra is precedens értékű, tehát igazából nem változott, vagy nagyon kicsiben változott a helyzet. Csak e jogszabályokatás fontosságát hangsúlyoztuk, úgyhogy szerintem ettől a bizottságnak nem kell tartania. Egyébként köszönöm az árnyék előadók együttműködését, nagyra értékelem azt. Thank you all. Köszönöm mindenkinek a módosítók határidejét kell bejelentenem, július 10-én délben lesz az. Akkor lehet, tehát, addig lehet módosítani a jelentés tervezetet, amelyet McIntyre asszony az imént mutatott be. Következő napi pontunk a négyes számú a görög nemzeti cselekvési terv bemutatása a menekült ügyelés bevándorlással kapcsolatban. Ezt a görög közrendügyi és állampolgárvédelmi miniszter Dendias úr fogja bemutatni. Méghozzá két perc múlva a miniszter mindjárt megérkezik, úgyhogy igazán szünetet nem kell tartsunk, de köszönöm a türelmüket, várjuk meg a miniszter urat. As we said, no need for Ahogy mondtam, nincs szükség a szünetre. Üdvözöljük, sőt szívesen üdvözöljük Dendias minisztert, a görög közrendért és polgárvédelmért felelős minisztert, hogy előadja a görög nemzeti intézkedési tervet a migráció kezeléséről és a menekültügyről. Minnyáján tudják, hogy a tagállamok főképviselőivel rendszeresen találkozunk, a migrációról, a határkezeléséről és a menekültügyről, és nagyon fontos számunkra, a szakbizottság számára a jogalkotás és az alapok kezelési szempontjából ez a téma. Ezért Dendriás úr, a felelős görög miniszter itt van ma velünk, és köszönjük, hogy előadja a görög nemzeti tervet ezzel kapcsolatban, és utána lehetőség nyílik a megbeszélésre. A miniszter úr, örülünk, hogy itt van. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérem, először is hogy mondjak köszönetet önnek személyesen és a Libe Szakbizottságnak, valamint az EP-nek, hogy lehetőséget kaptam, hogy megvitassuk ezt a kérdést, amely országomnak, Görögországnak, sőt, úgy gondolom, Európának is alapvető fontosságú. Számunkra, a görög kormány számára és számomra is nagyon fontos, hogy az Európai parlamenten a társjogalkotóval találkozhatunk, az önök támogatása nagyon fontos. A kritikájuk is nagyon fontos számunkra, hölgyeim és uraim. Nos. Megpróbálom összefoglalni a helyzetet röviden, mert ami számukra fontos lenne az önök visszajelzése, és nem az, hogy én itt egy beszédet tartsak. Mióta mm, utoljára járt a Görögországban, októberben múlt évben, azóta el kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok minden történt. A menekültügy és a migráció kezelése területén Görögországban. Az informális eh, Dublini csúcson januárban egy nemzeti intézkedési tervet ismertettünk, mi is gondoljuk, hogy ez a cselekvési terv, ez nagyon hatásos és emberközpontú, és jól kezeli a jelenlegi kihívásokat. Az illegális bevándorlás kérdését is lefedi, és azokat a kérdéseket, amelyek az irreguláris migránsok kérdésével foglalkoznak. Miről szól a terv? október óta mi történt, mióta utoljára ott a Görögországban. És személyesen is meggyőződhettek a helyzetről. Az első befogadási szolgáltatás. Ezt már megvalósítottuk. Filákióban hoztuk létre március 15-én az első ilyen központot. Már működik, de teljes mértékben a hónap végére, néhány hónap múlva lép működésben. Ezen kívül további úgynevezett First Reception Centereket hozunk létre, például Lesbos szigetén, aztán az Attikai régióban, tehát <clears throat> Atén környékén, és 2013-ra fognak ezek működni. Együtt működünk az ENSZ-szel és a civil szervezetekkel, a pszichológiai, szociológiai, fordítási, tolmácsolási, önkéntes visszatérítés és orvosi ellátásokat illetően. Van úgynevezett két screening centerünk, Hioson és Samoson. ezek szigetek, amelyek lehetővé teszik, hogy teljes mértékben működjenek az év végére. Ezen kívül két mobil egységet is életbe léptetünk. Miért tesszük ezt? Mert az illegális bevándorlás változik. Korábban az Evroszi régiót érintette, most az égei tengeri szigeteket, úgyhogy lépnünk kell, tehát a két mobil egységet létrehozzuk. hogy egy összefüggő megközelítést alkalmazunk. A munkaügyi minisztertől és a közegészségügyi minisztertől átvettük azt a feladatot, hogy a sérülékeny csoportokat támogassuk a migránsok körében. Két központot létrehoztunk már Aténban, és még kettőt fogunk létrehozni már kiválasztott helyeken, és reméljük, hogy 2013 eh, végére létrejönnek. Eh, Attikai régióban és Szerezben, ami Macedónia, tehát északi területeken helyezkedik el. Menekültügy és menedékjog Görögországban. Létrehoztunk egy új menekültügyi hivatalt Görögországban, már működik Aténban. Ezen kívül egy fellebezési hatóságot is létrehoztunk Aténban. Ezen kívül az öt regionális központot Thessaloniki, Alexandropoli, Orestiáda és Rodoszon, illetve Atéma jönnek létre, ezek nem sokára működni fognak. A menekült ügyet illetően június 7-e óta működik, idén. Már 144 férfi, 36 nő és 5 kíséret nélkül fiatal korú nyújtott be kérvényt. A másik nagy kérdés az, hogy a régi eseteket, amiket még nem zártunk le, azokkal mi a helyzet. Én tavaly júliusban vettem át ezt a posztot, 55 ezer lezáratlan esetünk volt akkor Görögországban. Mit tettünk velük? egy elektronikus rendszert hoztunk létre, minden egyes dokumentumot, az 55 ezeret digitalizáltuk, és így meg tudtuk szűrni őket, 17 ezer esetet nem hagytunk jóvá, utána 3300 esetben döntést hoztunk, és aztán van olyan szakbizottságunk, 20 szakbizottságunk, amelyeknek az a feladat, hogy feldolgozza ezeket a mm, dokumentumokat az ensz együtt. Az úgynevezett pre-removal központok. Öt ilyen központot hoztunk létre. Amigdalézában, októberben ez már működött, de csak 200 helyünk volt, most meg 1500 helyünk van, Korintiában, Paranestiben, Xanfi szigetén és Komotinin. Tehát a Peloponnézoszon, Aténtól 800 kilométerre, és három Észak-Görögországban jött létre, ezeknek a kapacitása több mint 5000 hely. A terv az, hogy 10.000 férőhelyesek lesznek együtt, még négy központot jelöltünk ki, amelyeket 2014 végére hozhatunk létre. Ezek a megfelelő eljárásoknak működnek, az EU-s irányelvnek és a nemzeti jogszabályoknak megfelelően. Hogy mondjam el, hogy a szolgáltatások minőségét, a biztonságot, ellátást higiéniát illetően nagyon magas normákat szabtunk meg a pályáztatás során, és ezt, ezeket alkalmazunk is. Miért kell létrehozni ilyen pre-removal központokat? Azért, mert a visszatérítések során gyakran fennakadások vannak. Majd erre visszatérek még. Nagyon nagy a vita a bizottsággal is, hogy ki az, akit behelyezhetünk egy ilyen első lépéses visszatérítési központban. Mit gondolunk mi? Mi azt gondoljuk, hogy az, hogy valaki menekült jogot, menedékjogot kért, az nem azt jelenti, hogy szabadon mozoghat Görögországban. Nagyon sok migráns pontosan ezzel a joggal él vissza nem adják be a kérelmüket a menedékjogra, amikor belépnek Görögországba, és ezzel az unió területére, hanem csak akkor, amikor a rendőrség elkapja őket. Most az Európai Bíróság úgy döntött, hogy ők megszegik a törvényt, amikor így cselekednek, úgyhogy nagyon nagy vita erről. Hagy mondjam el a következőt, ez gyakorlati kérdés úgy tűnik, hogy ez egy véget nem érő vita. Úgyhogy mi létrehozunk egy olyan mechanizmust, amely keretében minden egyes olyan esetet, amely olyan személyekkel foglalkoznak, akik már Görögország területén vannak, augusztusig lezárunk. Tehát a következő két hónapban. Hát ez egy nagyon érdekes helyzet lesz, nagy jogi vita, de tartalmi változtatás nem okoz Görögország számára. Aztán a visszatérítések kérdése, illetve még elfelejtettem mondani, mert néhányuknak nagy a tapasztalat a Görögországgal kapcsolatban, hogy a régi központokat sorban lezárjuk, Vennát, Ellenikot, Aspropirgost, Ticherót, illetve az új Ellenikó központot felújítottuk ugyan, de 2013-ban véglegesen lezárjuk. Tehát a visszatérítések. Nyilván ez alapvető fontosságú. Részei vagyunk egy nemzetközi önkéntes visszatérítési programnak, <clears throat> amelyet 2012. augusztusában indítottunk el, 8500 bevándorlót érint, akik vissza, akik érintettek. Ezen kívül a görög rendőrségnek van egy külön osztálya, amely ezzel foglalkozik, a visszatérítési programokkal, <clears throat> de akármi is történik, ez a terület még mindig nagyon problémás. Miért? Azért, mert a legérintettebb származási országok nem működnek együtt velünk. Afganisztán, Banglades, Pakisztán, Irak, Algéria, Marokkó. Ezek az országok fedik le a, onnan ér, a hozzánk érkező menekülteknek a 80%-át a bizottságnak a segítségét kértük, hogy nyomást gyakoroljon ezekre az országokra, vagy egy befogadási egyezményt, újra befogadási egyezményt írjanak alá, vagy ha ezek már léteznek, aláírták őket, akkor végrehajtsák őket. Egyáltalán nem kielégítő a helyzet jelenleg, és ha elmondhatom, azzal sem vagyok elégedett, hogy mekkora nyomást gyakorol a bizottság ezekre az országokra. Végül a határok ellenőrzése. Az Evroszi régióban, amely különösen problémás volt, nagyon hatékonyak voltunk. Két operációs rendszerünk van, a SHIELD nevezető, a PAJS nevezető Evroszban, például a megkezdése előtt 400-an lépték át, több mint 400-an naponta ezt a határt illegálisan, most pedig három vagy négy a számuk hetente, akik az Euróci régióban átlépik a határt illegálisan. Persze az égei tengeri szegeteken nagyok a problémák, főleg azért, mert nem a minisztériumok felelőssége alá tartozik ez a régió, de ide is tervezünk egy intézkedési tervet, eh, hogy megpróbáljuk megvédeni az égei tengeri régiót, a Poseidon tervnek fogjuk ezt nevezni, de ezzel kapcsolatban egy másik miniszternek kellene önöket tájékoztatnia. Végül szeretném meghívni önöket, hogy látogassanak el ősszel megint Görögországba, hogy a következő lépést megtegyük, és hogy lássák, hogy milyen előrehaladást értünk el. Köszönöm a figyelmüket, elnök úr, hogy lehetőséget adott nekem, hogy a Libe szabadságban ellátogassak.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 Köszönöm szépen, elnök úr. Először is egy megjegyzésem lenne, még az időn kívül. A határon jártunk Görögországban, és Mulder úr küldöttségével az egész csapat látta a saját szemével a helyzetet. Nagyon érdekes volt, de ami még érdekesebb volt számunkra, hogy ezekről az észrevételekről született egy jelentés, néhány napja kaptuk meg, ezt az elnök úrnak mondom. Én még soha nem voltam annak tanulja, hogy egy látogatásról egy jelentés ennyi ideig tartson az elkészítés, hogy hónapokig kellett várnunk arra, hogy végre a kezünkbe kapjuk ezt a jelentést és nyilvánvalóan az elmúlt hónapok alatt nagyon sok részlet a feledésbe merült, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem szabad ezt hagyni, és föl kell gyorsítani az eljárást. Ez elfogadhatatlan, hogy a képviselők, akik hivatalos úton jártak, hónapokig várjanak arra, hogy készhez kapjanak egy jelentést. Pedig így is, úgy is mindjárt készítettünk feljegyzéseket. Úgyhogy, kedves kollégák, én szeretném, hogyha a jogalapnak utána nézne ezzel kapcsolatban, mert ez elfogadhatatlan a parlament számára, és most mondanám a hozzászólásomat. Görögország egy különösen nehéz helyzetben van, még mindig, de korábban is abban voltak, kétség kívül nem voltak felkészülve erre a migráns áradatra, amivel szembe kerültek. Ezek az áramlatok nagyon erősek voltak, ahogy Muldarul is, én is nagyon pozitív képet kaptam arról, hogy milyen elkötelezettek, figyelembe véve, hogy mennyire nehéz a helyzet. A kérdéseim a következők. Milyen hatásokkal vannak a végrehajtott beruházások, hogyan hatottak a határbiztonságra? Mi láttuk, hogy, hogy együttműködnek, de a kért, kérdés az, hogy a szervezetbűnözés és az embercsempészet csökkente, a csempész útvonalak megszűntek a szigeteken, ezen kívül a kérvényeket illetően, a kérvényezőket illetően. Nagyon sok kérvényezővel beszéltünk személyesen, akik ezekben a központokban laknak most. Majdnem mindegyik azt mondta, nem akarnak menedékjogot kérni, hanem gazdasági okoknál fogva vannak Görögországban. Ez azóta változott-e? Kapnak-e nagyon nagy számban kérvényeket hivatalosan? Aztán ön is említette, hogy nagyon sokan csak utána adják be a kérvényt, hogy a rendőrség elkapja őket. Van-e adata azt illetően, hogy mi az átlagos időtartam, ami eltelik, a között, hogy letartóztatják őket és beadják a kérvényt. A, másod, a harmadik kérdésem, hogyha az eljárás során úgy döntenek, hogy nem nyújtanak menedékjogot, akkor milyennek a hatása? Akkor automatikusan életbe lép a visszatérítési eljárás, és vissza is fogadják a menekülteket a származási országba? Nem sokára meg kell kezdenünk a szavazást, méghozzá fél óra múlva, úgyhogy kérem erről ne feledkezzenek meg. Két percet adok mindenkinek, nyilván megpróbálunk rugalmasak lenni, de azért tartsák magukat ehhez az időhöz. Papa Nikolaou úr. Nem akarok túl sokat beszélni, én Görögországból származom, nem nekem kell a legtöbbet beszélnem ma, de köszönöm a miniszter úrnak a bevezető előadását. Beszélt már arról, hogy hogyan zajlik a finanszírozás ezeknek a programoknak. Jelenleg mi a helyzet az európai finanszírozási forrásokkal kapcsolatosan? Mászrőn biztos asszony ebben a szakbizottságban nagyon sokszor eszmecserét folytatott már velünk, és mindig azt mondja, hogy még mindig van olyan, vannak olyan források, amelyek rendelkezésre állnak, és most a menekült ügyben nehézségeink vannak Görögországban az európai alapokkal, illetve forrásokkal kapcsolatosan. Mi a helyzet? Ezt szeretném tudni, hogy hozzáférnek -e a görög hatóságok ezekhez az európai forrásokhoz, hogy európai szinten szolidaritást élvezhessen a görög hatóság. Guillaume asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek, hogy megpróbáljuk tartani az időt. Egyetértek Pirker úrral. Nagyon hosszadalmas volt ennek a jelentésnek az összeállítása. Különböző nyomásgyakorlások miatt, de ez most nem a mai napra tartozik. Én az erőszakkal szeretnék foglalkozni a kérdésemben. Hallottunk arról, hogy bizonyos bevándorlók Görögország különböző részeiben erőszak áldozataivá váltak. Erről be tudna -e számolni, hogy a bevándorló munkavállalókkal szemben milyen fajta erőszakos cselekmények történtek, és mit tesz Görögország annak érdekében, hogy ezt a problémát eh, megoldja. Köszönöm, Romero úr. Asszony, köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm szépen a tájékoztatást, és egy kérdést szeretnék feltenni a menekültek számával kapcsolatosan, akik menekült státuszt kaptak eh, az önök országában az elmúlt évben. Ön arról beszél, hogy eh, 144 ezer körüli nőről van szó, és az ön országában a korábbi esetekből 55 ezer szeméről számoltak be, illetve 27 ezerről az utóbbi időben. Szóval különböző számok vannak, és szeretnék tisztán látni ennek tekintetében, és az Eurostat statisztikákból az derül ki, hogy Franciaországban 2012-ben 97 ezer kéremet nyújtottak be, és hasonló nagyságrendről számoltak be Németországban és más országokban is, és csak 2012-ben. Tehát az a probléma, hogy nem csak ez a három hónap, hét hónap probléma merül fel, hanem hogy folyamatosan visszakerülnek a befogadó központokba a menekültek, és a költségvetésből nem lehet kijönni. Nyilván Törökországgal kapcsolatosan is problémákkal találkoznak Görögországban, és a befogadó szolgáltatások számára ez a menekült áradat nagy problémát jelent a déli országok, és most én a saját országomról, Spanyolországról is beszélek, miért van az, hogy miért adnak ilyen kevés menekült státuszt, hogyha összehasonlítjuk ezt más országokkal. A déli országok nagyon kevés nemzetközi védelem kérelemre adnak menekült státuszt. Ez olyan probléma, amire szeretnék magyarázatot kapni, esetleg a menekültek egy másik országba szándékoznak a déli országokon keresztül eljutni. Nem tudom, hogy milyennek az oka, ez egy olyan probléma, ami eddig még nem oldódott meg. Európai támogatásra van szükség, vagy pedig önöknél intenzívebb ez a probléma? Úgy látom, hogy például Törökországgal nagyon jó kapcsolataik vannak e tekintetben. Látom, hogy nagyon nehéz a helyzet, de Európa bizonyos esetekben e, tud segíteni, de más esetekben e, magának az országnak kell nagyobb erőfeszítéseket tennie. Köszönöm. Tinte Filedis úr, köszönöm. Hadd kezdjem azzal, hogy megköszönöm a miniszter úrnak, hogy eljött körünkbe, és nagyon szeretném üdvözölni azt a segítséget, amelyet októberi látogatásunkkor nyújtott. Többször jártunk persze Görögországban már, ami októberben láthatóvá vált, hogy komoly előlépések születtek. És ma további előlépésekről hallottunk, ehhez mindenképpen gratulálnunk kell. Remélem, hogy azok a korlátozások, amelyek a trojka részéről a munkaerő felvételére vonatkoznak, az önök szolgálata vonatkozóan nem érvényesülnek majd. Így az új menekültügyi hivatal, illetve szolgálat megfelelő emberi erőforrásokkal bír majd, ahhoz, hogy ellássa feladatát. Ám ez egy másik kérdés is felvet, ez pedig a kedvényezettek áthelyezése a nemzetközi védelem alól. Bár a szolgálat fölállt, és megfelelő módon történtek az egyes folyamatok végrehajtásai. Ám a kedvezményezettek, a nemzetközi védelem kedvezményezetjei elismerést nyernek a hazánkban, mégsem tudnak integrálódni a görög, görög társadalomban. Tehát a következő lépés egyfajta relokációs rendszer létrehozása volna. Az Európai Bizottságtól kértük ezt, akik azt válaszolták, hogy a tagállamok nem értenek egyet ebben a kérdésben. No, ezzel kapcsolatban kérdezném meg, hogy a tanácsban kezdeményeznek-e önök valamit, hogy a görög fél meggyőzze a többi tagállamot, hogy fogadjanak el bizottsági javaslatokat arra nézvést, hogy konkrét javaslatok szülessenek egy relokációs rendszer létrehozására, mert évén Európa meg tudja osztani az integráció, társadalmi integráció felelősségét. Köszönöm, Diaz de Mera úr. Köszönöm szépen, görögül fogok hozzászólni. Miniszterelnök úr, szeretném itt üdvözölni, örülök, hogy itt van, és szeretnék gratulálni önöknek a cselekvési tervhez ebben a témában, és nyilvánvalóan, hogyha szóról szóra megvalósítjuk ezt a gyakorlatban, akkor nagyon nagy sikereket fogunk elérni Görögországban. Sajnálatos módon nagyon jól tudjuk, hogy Törökországnak nagyon sokszor a problémája az, hogy a gyakorlatban hogyan valósítja meg a terveit, és legyen biztos abban, hogy minden görög képviselő itt a parlamentben mindent megtesz, ami a hatalmában áll, hogy segítsek önöket, hogy a gyakorlatban megvalósuljon ez a terv. De önök is segítsenek nekünk, hogy felgyorsítják ezeket az eljárásokat, és megteszik a megfelelő lépéseket. Miniszter úr nagyon jól ismert dolog az, és a spanyol kolléga az előbb utalt rá, hogy Görögországra egy egyedülálló súly nehezedik, ezt minnyáján tudjuk Görögországban, remélem, hogy a partnereink is tudják ezt. Nem lehet egy országot azért büntetni, mert a külső határán helyezkedik el az EU-nak, és válsághelyzet alakult ki ezen a határon. Számunkra egyértelmű az, hogy szolidárisnak kell lennünk, ez automatikus kell, hogy legyen. A gazdasági segítség nyilvánvalóan fontos, és soha nem felejtjük azt el, hogy köszönetet mondjunk a gazdasági segítségért, amit Görögország kap, különösen a bizottságtól, de ez önmagában nem ér semmit valóságos szolidaritásra van szó, ez morális kérdés, értékrend kérdés az Európai Unióban, is remélem, hogy ezt felismerik a kollégák is, és legyen benne biztos, hogy minden egyes hozzászólásunkban a plenárison és mindig hangsúlyozni fogjuk ezt. Miniszter úr, engedje meg, és elnézést Elnök úr, még néhány másodpercig szeretnék hozzászólni, ez egy észrevétel, nevezetesen az illegális migrációnak a kezelése, azt, hogy hogy kezelik, ez egy alappillére a politikáknak, ehhez megfelelő jogi keretekre van szükség, hogy biztosítsuk a bevándorlóknak a jogait, és hogy hosszú távon Görögországban jogosan törvényszerűen élhessenek. Én nagyon tudom, hogy ez nem az ön felelőssége, de én szeretném kérni, kérdezni önt, hogy a mai kormány miért állt ellen annak a törvénynek, ami végre rendet teremtett volna ezen a területen. Még egyszer mondom, 10-30-kor a legnehezebb szavazólistával kell megbirkóznunk, és még mindig sorban állnak jelentkezők erre a témára, miközben a miniszter úrnak válaszolni is kell. Úgyhogy mindenki két percre szorítkozzék. Kérem, Inthetfeld asszony először. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném üdvözölni körünkben a miniszter urat. Nagy öröm, hogy ezt még cserélhetünk. Úgy gondolom mindenki beláthatja, belátja, hogy sajátságos helyzetben van Görögország, nem csak a gazdasági állapota, hanem a földrajzi helyzete okán is. Azt is hozzátenném, hogy személy szerint én úgy érzem, hogy Európai Unió magára hagyta Görögországot. Nem mutatott szolidaritást nagyon sok területen. Ez persze nem jelenti azt, hogy Görögország nem bírna saját felelősséggel megfelelő menekültügyi és bevándorlási politika létrehozásában. Ez két kérdés vett fel. Egyik, ön úgy tűnik támogatja a rendszeres a, a elhelyezését a menedékjogot kérőknek támogatná. A holland kormány koalíció egyik pártja is támogatja ezt, hogy idegenesen zárják be ezeket az embereket. Nem tudom, hogy ez a, ez a, a nem bűn, egyébként a nem vádolt személyek időleges elzárása mi lenne jó gondolat. Mint holland is kérdezem ezt. Az Amnesty International írt arról, hogy visszatoloncoltak, visszatoltak volna a görög-török határon menekült menedékeseket. Önök tudnak -e erről, és milyen nézetük ezzel a gyakorlattal kapcsolatban, ha igen? Nem csak nem bevándorlásra kapcsolatos kérdésem, hanem a közrendel kapcsolatos. Megengedi elnök úr, hogy feltegyem? Közrendi kérdés. Csak bevándorlási menekültügyi kérdés lehet? Ám mégis felteszem. Miniszter úr, mit tesz? a a Hlisziavi szervezet félkatonai milíciájának az erőszakos tetteivel kapcsolatban hogy lépnek fel. Keller asszony, köszönöm, miniszter úr, öröm hallani, hogy bizonyos előlépés végre történik. Ám cinikusnak gondolom azt a gondolatát, hogy visszaélnek a menekült rendszerrel. Hát ön maga mondta, hogy június 7-e óta van egyáltalán menekültügyi szolgálatuk nem meglepő tehát, hogy azonnal kérelmekkel éltek az emberek, hiszen korábban nem volt lehetőség, nem volt ilyen szolgálat. Egyszerűen nem tudtak benyújtani kérelmeket, úgyhogy cinikus volna a, a, ezek A A jog kérelme az egy jog, nem bűncselekmény magában. Tehát nem lehet potenciálisan csalónak vagy, vagy jogsértőnek tekinteni a menekülteseket. Néhány kérdés. Hogyan szer, hogy áll a személyzet felvétele a szolgálatnál most? Van-e gond a trojka rendelkezéssel kapcsolatban? Hogyan lehet egyáltalán beterjeszteni egy menekültügyi kérelmet? Mikor kapnak első választ erre a kérelmezők? Azt is mondta, hogy dolgoznak a hátrallék ledolgozásán. Ez dicséretes ám az ügy hátralék ledolgozásában. Azt mondta, hogy 70 ezer dossziéval kell számolni, és augusztusig igyekeznek ledolgozni ezt a hátrányt. Hogy tervezik ezt? Vajon az eljárás figyelembe veszi -e minden jogát a kérelmezőknek? Aztán az elismerési ráta milyen lesz? Mert az Európai Bíróság döntése arról is szólt, hogy nagyon kevés menekültügyi kérelmet fogadnak el Görögországban vajon eléri az európai átlagot majd az elismert kérelmek, vagy a jóvágyott kérelmek aránya. Végül, már novemberben írtunk önnek, zöld kollégáim, és jó magam, a görögországi helyzettel kapcsolatban, illetve a, a ideglenes és elzártakkal kapcsolatban, azok helyzetével kapcsolatban. Hogy áll a helyzet?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 Thank you. Köszönöm. Kriszokorulsz úr. Kriszokelosz úr. Yes, please. Köszönöm, kedves kollégák. Kérem, hogy próbáljanak csendesen mozogni a teremben. Megpróbál a görög miniszter választ adni a kérdésekre. Szolidaritásokról adtak hangot többen a Libe Bizottság soraiból, és ezt szeretném azzal kiegészíteni, hogy én is egyetértek, és egyet, együtt érzek a görög hatóságokkal, hiszen az Európai Unió külső határai nagyon nagy nyomás alatt vannak. Time to respond, having in mind that... Kérem, hogy próbáljon válaszolni a kérdésekre, fél tizenegykor szavazni szeretnénk, de kérem mindenkinek a türelmét, a miniszter úrnak válaszolnia kell a kérdésekre, amelyeket felvetettek számára. Okay. So we, first of all... Először is köszönöm a Libe Bizottságnak, hogy megadták nekem ezt a lehetőséget, és köszönöm a sok kérdést. Ezek nagyon lényeges kérdések számunkra, és egész Európa számára. Minden kérdésre szerettem volna egyenként válaszolni, erre sajnos nincs időm. Úgyhogy én egyfajta összefoglalót szeretnék most elmondani az egész kérdéskörről. Múlt januárban ígéretet tettünk az Európai Uniónak arra, hogy egy cselekvési tervet készítünk. Ez a befogadó központokat tartalmazza, ezek most már működnek, egy új menekültügyi rendszert is tartalmazott, erről is, ez is létezik már, illetve egy felelviteli hatóságra is ígéretet tettünk, ez is létezik már, illetve egy visszatérítési politikára, ez is végrehajtás alatt áll jelen pillanatban. illetve az úgynevezett visszatérés előtti központoknak a sorsáról is sok kérdés volt. Azzal válaszolnék, hogy az ilyen bizottságok, ilyen központok, amelyeket a bizottság meglátogatott, egy kivételével már nem is léteztek. Helenikont bezártuk, az új helenikoni központot, amelyet meglátogattak, abban a formájában már nem létezik, hanem felújították, és 2013 végén a régi részét be fogjuk zárni. A régi menekültügyi kérdésekkel kapcsolatosan, illetve a hátralékkal kapcsolatosan, amit ö, említettek, ezekben az esetekben, ahol a felek már nem akarják továbbvinni az ügyeket, illetve a fennmaradó ügyek tekintetében több mint 3000 kapcsolatosan már lezajlott a tárgyalás, és 25,28 százalékban megkapták az érdekeltek a menekült státuszt, úgyhogy ezen, ezt az ígéretünket is teljesítettük. Ami Törökországot illeti, Törökország megpróbál változtatni a gyakorlatán, de még ez nem kielégítő mértékű. 2012-ben Törökország számára szinte 25 ezer visszafogadási kérelmet nyújtottunk be, és mindössze 113 személyt fogadott vissza Törökország. Of financial difficulties we are facing. Let... Persze vannak itt pénzügyi nehézségek is. Nézzük a számokat. Majd a szakbizottságnak átadom elektronikusan ezeket az adatokat, hogy mindenki hozzáférjen a számukhoz. Az összköltséget tekintve, már ami az új terv végrehajtását illeti, éves szinten majdnem 5 millió euróról beszélünk. Ebből egy jó részt a görög költségvetés vállalt fel. Az európai hozzájárulás 178 millió euró, ami kisebb, mint amit eh, Görögország használ fel a legális bevándorlás kérdésének rendezésére a legválságosabb időkben, és eh, még van egy 72 milliós hiány. A bizottsággal egyeztettünk erről. A bizottság azt javasolta, hogy mivel kihasználtuk az összes támogatási lehetőséget az állandó alapok tekintetében, azt javasolja a bizottság, hogy a strukturális alapokhoz forduljunk. Önök is tudják, hogy a strukturális alapokat milyen módon allokálják. Ó. És megpróbáljuk ezt úgy végrehajtani, hogy a legkiszolgáltatóbb csoportoknak adjunk segítséget, de természetesen még így sem elégséges a források mértéke. És van még egy kérdés, ami számomra elsődleges fontosságú az áthelyezés. Hölgyeim és uraim, bármit is teszünk, annak az kell, hogy legyen az alapja, hogy tárgyalunk egymással itt Európában, és végső soron a menekülteknek egy részét át kell helyezni. Görögország 10 milliós lakosú ország, és nem tudunk felvenni 5-6-700 ezer illegális bevándorlót. Ugyanúgy, ahogy Németország sem tud befogadni mondjuk 10 millió illegális bevándorlót. Nagyon fontos, hogy Európa tisztán lássa ezt a problémát, és foglalkozzon -e azzal a kérdéssel, amivel már nagyon régen el kellett volna kezdeni, foglalkozni. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megjelenhettem itt a Lébe Bizottság előtt. Nekünk volt megtiszteltetés, köszönjük az időt és a fáradtságot, amelyet arra szánt, hogy tisztázza azt a stratégiát és cselekvési tervet, amelyet Görögország Európa segítségével megvalósítani kíván. And as we said, hogy mondottuk, szavazásra kerül most sor. Készüljön föl mindenki rá, kérem. Először is az elektronikus szavazókártyát mindenki. Vegye elő. Legyen az készen. Vagy menjen érte, küldjön érte valakit.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 Get ready for the vote. Kérem készülnek fel a szavazásra, kedves kollégák, hölgyeim és uraim. Mindenki készüljön fel. Foglaljon helyet, vegye elő a szavazókártyáját. Ügy, Morbai asszony, ügyrendi kérdés? igen magyar nyelven szeretnék ügyrendi kérdést feltenni az egyik az a következő tegnap éjjel fél tizenkettőkor kaptunk meg olyan részeit a szavazólistának amelyek körülbelül félnapos vagy egynapos munkát igényelnek ma reggel fél tzkor még további munkát igénylő feladatot kaptunk a jelentéssel és a szavazással összefüggésben miközben már másik bizottságban kellett ülnünk mindeközben maga a tavares jelentés amely magyarországot oktatja az emberi jogokra és a demokráciára mondja ki azt a sixty one szakaszában hogy ésszerű időt kell biztostani a jogalkotásra kérdezem tisztelettel hogy tudják ezt a kettőt összeegyeztethetőnek tartani milyen alapon oktatja az európai parlament a magyar parlamentet illetőleg magyarországot mit kvánnak tenni annak érdekében hogy legközelebb ilyen ne forduljon elő? második pont mióta a tavares jelentést tárgyaljuk olyan nagyon megtanultam a véleménynyilvántási szabadságnak a fontosságát hogy szeretném azon véleményemet kinyilvántani hogy az európai unió egyre inkább egy diktatúra és mivel ilyenkor ugye ide szoktak jönni a szerencsétlen ugye terem felügyelő kollégáink és kitépik erőszakkal az ember kezéből az ilyeneket szeretném az engedélyt kérni elnök úrnak egyrészt ennek a használatára másrészt pedig a magyar zászlónak a kitűzésére hangsúlyozottan a véleménynyilvántási szabadságommal élve avagy esetleg ebben is kettős mércét alkalmaz az európai unió. köszönöm szépen! E, e, ön a fasiszta kedves uram! jellemző hogy valaki a magyar zászlót kikérem magamnak hogy fasisztának nevezzenek azért mert a nemzetem zászlaját kitűzöm. elég volt ebből ez nem ügyrendi kérdés volt. You have no right to call fascist any member of the European Parliament. So, you don't have the... joga senkit fasisztának nevezni az Európai Parlamentben. Enough, Mrs. Morvai. Stop wasting, wasting everybody's time here. This is, this is not your circle. Pazarolja mindenkinek az idejét. Most szavazni fogunk. Let's hear, let's hear the situation on fundamental... Most akkor hallgassuk meg az alapvető jogokkal kapcsolatos helyzetről szóló jelentést. Ez nagyon komplikált szavazás lesz. Kérem, hogy mindenki összpontosítson az eljárásra. Itt van az előadó. Kérem, hogy ne feledkezzenek meg arról, hogy szorít minket az idő. Kompromisszumos módosítók is születtek az előadók és az árnyék előadók bevonásával. Talán Tavares úrnak adnám meg a szót egy percre a szavazás előtt, hogyha kíván szót, szó, szót kérni, ha nem, akkor szavazzunk. Tavares úr szeretne szólni a kompromisszumos erőfeszítésekről? Nagyon gyorsan szeretném megköszönni minden frakció és képviselő munkáját, amely a módosítókban és a kompromisszumokban öltött testet, és az egész jelentésben kifejtett munkájukat. Három fejleményről szeretnék megszólni, mert nagyon frissek, és melyek még nincs teljesen benne a jelentésben. Az egyik a Velencei Bizottság hivatalos véleménye, amely két nappal ezelőtt született meg, mely felhívja a magyar kormányt arra, hogy vonja vissza a negyedik alkotmánymódosítást. Aztán volt egy nyilatkozat Kati az asszony részéről, aki az ENSZ emberi jogi főtisztviselője, aki nagyjából ugyanazt mondotta, mint a Velencei Bizottság. Aztán a legutóbbi magyarországi vitánk kapcsán felkértem a magyar kormányt hogy adjon hivatalos fordítást az új e, nemzetbiztonsági törvényről, amely szintén agályokat vethet fel, hiszen e, bírókat és e, ügy, ügyészeket lehet esetleg megfigyelni ennek kapcsán, és ez aggályos a hatalom megosztás tekintetében. Ezt a fordítást még nem kaptuk meg a magyar kormánytól, a törvénye fordítását, és el kell döntsük, hogy megvárjuk-e, vagy elkészítjük a saját fordításunkat, és ebben a, ezt a plenárisra terjesztett jelentésben már meg kell jelenteni. És köszönöm minden magyar állampolgárnak, akik válaszoltak, illetve írtak, az én válaszomra viszont válaszsal éltek, abban a párbeszédben, amely nagyon gyümölcsöző és nagyon hát, tiszteletteljes volt. Ezt az üzenet abban fogalmazódik meg, hogy minden európai állam állampolgár alapjoga minden más európai állampolgár ügye. Ennek fényében kell tehát a szavazást megejtenünk. Köszönöm. Köszönöm a magyarázatot. Most pedig a szavazat, szavazásra kell koncentráljuk. Meglehetősen hosszú műveletnek ígérkezik. What is that? I mean, of course, of course, of course, of course, this, this, this cannot happen. This, ez nem megengedhető ez a helyzet. A cirkuszt fejezzük be. Morvai azt, hogy nem cirkuszban ülünk. Ez Európai Parlament. Ön jobban kéne tudja, mielőtt indul a választásokon, hogy mire indul. Kérem a technikai szolgálatot, hogy a szavazásra koncentráljon, a közvetítés révén is. Hosszú szavazás előttünk, hosszú szavazólistánk van, kompromisszumokra is kell törekednünk, és Wikström asszony, elnök úr, ez ez egy munkaülése a szakbizottságnak, szavaznunk kell. Egyes, sokat közülünk ez a marhaság, amit megjelent a teremben, nagyon zavar nem fogadjuk el azt, hogy ilyen körülmények között szavazzunk. Miközben webstreamen közvetítik ezt az ülést, állampolgárok nézik Európa szerte, ez abszolút elfogadhatatlan. Tehát vagy tisztítsuk meg a termet, vegyünk ki minden elemet, amely nem szükséges. Elnök. Méltósággal kellene dolgoznunk, komolyan, tiszteletben tartva az Európai Parlament és annak szabályait, valamint minden egyes képviselő jogait. Tehát a szavazást kezdjük meg. Bejelentek még egy utolsó pillanatban esett változást. A, a 150-es kiesik, aztán 366-os, 367-es módosító kiesik, hogyha a 24-est elfogadjuk. Aztán a 395-ös módosító nem válik okafogyottá, hogyha a 18-ast elfogadják, és a 154-es okafogyottá válik, hogyha a 41-es módosítót elfogadjuk. További megjegyzés nincs, akkor fog, kezdjük le a szabadást. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kettes bekezdés mellette, pontosabban 195-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hármas bekezdésnél tartunk, 197-es módosító, 198-as, 90... nem, bocsánat, 197 és 198 mellettük, ellenük, Rendben, elektronikus szavazást kérek, ellenőrizzük a szavazást, megnyitom a szavazást. Oké. Okay. Free. Hármas bekezdés. Egy néppártival több szavazat van, mi a gond? 196, 197 és 198 a hármas bekezdésben a szavazás tárgya. Erről szavazunk. Egyel több néppárti van. Mi a gond? Ez a kettes és nem a hármas bekezdésről szól. A kettesről már szavaztunk, és a 195-nél tartunk. Most az 197, 198-nál tartunk, harmadik bekezdés. Uh, Mr. Chairman, if I may. Eight. No, no, no, but this what we have. Excuse me. We voted a... Tehát We're voting now. Most szavazunk. A 195-ös bekezdésről, mielőtt tovább lépnénk a 3-as bekezdésre. Tehát most kettes bekezdésnél tartunk 195-ös módosító. Mellette? Ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. Most megyünk tovább, 3-as bekezdés, Elnök úr, határozottan az a benyomásom, hogy sokat segítene, ha nem a bekezdéseket mondaná, hanem a módosítók számát pusztán. Ez egyszerűbbé tenni a munkát. Jó, akkor a módosítók számát mondom csak. 197-198. Mellette? Ellene? Tartózkodók? Elvetettük azt hiszem. 199. Mellette. Ellene. Tartózkodók elvetettük. 200. Mellette. Ellene. Tartózkodók elvetettük. 201-202 azonos, mellettük, ellenük, tartózkodók, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 206 mellette, ellene, ellenőrizzük. A 206-os géppel ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Túl kettővel, kettővel több néppárti van hogy kettőt le kell vonni a szavazás eredményéből. Lássuk. A kettővel több néppárti nem vonta vissza, kérem, hogy ellenőrizzék soraikat. Most tehát. Lássuk. 39 mellette, 16 ellene elfogadtuk. 208 211-ig egy, egyben szavazzuk, mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Hármas kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 213 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 214-15 egyben, mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 220 mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. 223 mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. 222 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 227 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 234 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 236-tól 38-ig nem. 235, 36, 37, 38 egyben mellette ellene tartózkodók, elvetettük. 239 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 240. Nem, az fogyottá vált. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 250-es okafogyottá vált, és így a 251-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük, 253 mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. 254 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Elrontottam, elvetettük. Többen jelentkeztek ellene, mint mellette, úgyhogy elvetettük az előző módosítót. De nézzük meg géppel, ellenőrizzük azért a rendkedvéért. Lezárom. Harmincegy, 26 ellenében elvetette. Tízes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 257, 58, 59 egyben kerül szavazásra mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 260 mellette, ellene, tartózkodók, elvetve. 261 mellette, ellene, tartózkodók, elvetve. 263 mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. 264 oka fogyott, visszavonták. Mit mondtak vissza? 262-es? Ki vonta vissza? Ön? A benyújtója? Rendben. A 263-ról szavaztunk, az, visszavon, az, az nem ment át, ellenőrizzük. Tehát a 263-ast géppel ellenőrizzük most. Megnyitom a szavazást. Lezárom. egy ellene, 24 mellette, elvetettük tehát. 264 mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. 265 mellette, ellene, tartózkodók elvetetők 266 mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. 267 mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 200 272 mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. 273 mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. 274 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 277 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 278 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 279 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 280 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 281 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 13-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 284 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 288 mellette. Ellene. Tartózkodók elvetve. 290 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 289 mellette, ellene. Nem világos az eredmény, úgyhogy a 289-est nézzük meg géppel, megnyitom az ellenőrző szavazást. 89. A néppárt megint egyel több szavazatot adott le. Lezárom. Világosan elutasítottuk. Nem láttam a kezeket, ezért kellett ellenőrizni géppel. 292 mellette, ellenem, tartózkodók elvetettük. 293 mellette, ellene. Tartózkodók, elvetettük. 294 mellette, ellene. Tartózkodók, elvetettük. 15-ös kompromisszum mellette. Nézzük meg, nézzük meg a Ket, menjünk vissza a 294-esre és ellenőrizzük géppel. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elvetettük. Így jutunk a 15-ösre, mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 900, 298 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 302-es mellette, 5-ös, eh, bocsánat, 305-ös mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 307 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 18-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 310 mellette, ellene tartózkodók Elvetettük. 3.11 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 312 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 313. Ezek egyben voltak, bocsánat, 312-313. 314 mellette 15-16. Nem. 3-11-3-15 egybe. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 3-16 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 19-es kompromisszum. Nem, menjünk vissza a 3.16-osra, ellenőrizzük géppel, megnyitom az előző szavazást. Lezárom. egy jelenében elvetettük. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 317 mellette, ellene, tartózkodók, elvetve. Ha kívánják, ellenőrizhetjük. Tegyük? 317 ellenőrző szavazásra bocsátom. Lezárom a szavazást. Huszonhárom, harminchárom elvetettük. 318. Mellette? Ellene? Tartózkodók? Elvetettük. 320 mellette. Ellene tartózkodók elvetettük. 321 mellette. Ellene tartózkodók elvetettük. Háromszázhúsz, huszonegy, háromszázhuszonegy. Azt akarják ellenőrizni? Ám legyen. Tehát a 321 Egyest ellenőrizzük gépi szavazással. Megnyitom. Lezárom. Lezártam. Nagy többséggel elutasítottuk. 324 mellette, ellene, Tartózkodó. elvetettük. 323 mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. 325 mellette, ellene, tartózkodók elvetettük, 326 mellette, ellene, tartózkodók elvetettük, 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 327 mellette, ellene, tartózkodók elvetettük, 329 mellette, ellene, nem világos. 329-est nézzük meg géppel, mert sokan tartózkodni látszottak, tehát 329 géppel szavazunk. Megnyitom. Lássuk az eredményt. 26 ellene, 16 tartózkodás, elfogadtuk. 330. Nem. 335 mellette, 335-nél tartunk mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 338 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 339 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 340 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 341 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 342 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 3.43 mellette ellene tartózkodás elutasítva 3.45 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 366. Nem, ez okafogyott. Elnézést ez az én hibám volt. Most bejelentem a következő módosítót, mégpedig a 368-ast. 368. Ennek is a második része, ami még mindig érvényben van, mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 375. Mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 376 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 377 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 378 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 379 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 25. módosít, kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tovább lépünk. A 25-ös kompromisszumot jó ellenőrizzük elektronikus szavazással. Lezárom a szavazást. 33 33-23 ellenében elfogadtuk. Nézzük a 395-öst mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Elnézést, egy picit elbizonytalanodtam, de mindjárt folytatjuk. Yes, yes, yes, yes, yes. 449. 349, illetve 449, néhány oldalt lapozunk, mert ez még érvényben van. 449-esről van tehát szó. Igen, ez az én módosítom, mellette. Igen, látom, hogy Engel úr mit szeretne mondani, de minden esetre ellenszavazatokat gyűjtök, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük elektronikusan. 449-ről van tehát szó, megnyitom a szavazást. Most lezárom a szavazást. ...30-28 ellenében elfogadtuk. Szoros volt, de azért pozitívan jöttem ki belőle. 488 második része ha mindenki megtalálta, néhány oldallal előbbre van. Két része van, és a másodikról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 500-as ellenőrizzük, nem, ellenőrizzük az előzőt, a 488-as második részét elektronikus szavazással. Lezárom. Még egyszer lezárom. 41-15 ellenében elvetettük. 500-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 503-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 504 mellette, ellene tartózkodás elvetve. 505 mellette, ellene tartózkodás elvetve. 27-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 28-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Tovább lépünk, itt egy kicsit bonyolult lesz. Az 522-es módosítóra, de nem mégsem, hanem a, az 519-esre, mert ez még érvényben van. Ha mindenki megtalálta, és tudja, miről van szó, akkor mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ez volt az 519. Következik az 521-es, mellette ellene tartózkodás elvetve. Az 521-est elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 12.43 ellenében, vagyis elvetettük ezt a módosítót. 522 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 523 mellette ellenőrizzük elektronikus szavazás az 522-ről, számoljunk akkor. Jó, jó, számoljuk az elutasításokat. Mit látunk itt? Nézzük az eredményt, lezárom a szavazást. 42 ellenszavazat, 12 mellette elutasítottuk. 523 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. Méghozzá az 523-ast, jó, akkor elektronikusan szavazunk. Most lezárom a szavazást. 27-31 jelenében, vagyis 31 szavazattal elfogadtuk. 525 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 527 mellette, ellene, tartózkodás, elvetve. 29-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A 29-es kompromisszumot ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 35 szavazattal 22 ellenében. 30-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 42-es számú kompromisszum. Nem, először a 30-ast ellenőrizzük, hogy pontosak legyünk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Counting is 33 against 33-21 ellenében, három tartózkodással. Lépjünk tovább 42-es kompromisszum mellette. Ellene. Ez most nem világos, szerintem elutasítottuk, de azért ellenőrizzük. A 42-esről van tehát szó, megnyitom a szavazást. Now closed. Aztán lezárom a szavazást. Against. 30-27 ellenében szoros volt, de elfogadtuk. 549-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 550 mellette, ellene tartózkodás. Nem egészen világos, szoros az eredmény, ellenőrizzük tehát az 5.50-est, megnyitom a szavazást. Now closed. Lezárom a szavazást. 27.30 ellenében elutasítottuk. 551-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. It did not fall. I'm nem, ez nem volt okafogyott, de hát szavaztunk is róla, és elfogadtuk. Nézzük a bevezető rendelkezéseket és idézeteket. Tehát a bevezető rendelkezéseknél vagyunk. Közben egy kis vita alakult ki az pulpituson. On five, five. Igen, az 550-ről szavaztunk, az illetve az 551-ről, és következnek a bevezető rendelkezések. Az első a hetes módosító, amiről szavaznunk kell mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 9-es mellette, ellene, tartózkodás elvetve, 10-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 11-es mellette, ellene, tartózkodás elvetve. 13-as mellette, ellene, nem egyértelmű, úgyhogy ellenőrizzük méghozzá 13-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 39 és 17 volt az ellenszavazat, úgyhogy világos, hogy elfogadtuk. Nézzük a 14-est mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elvetve. 16-os, 17-es, együtt szavazunk, nem, még az előzőt ellenőrizzük, a 15-öst, jó, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 36-22 ellenében elfogadva. Elnézést, elnézést Vezsiet asszony. 16-os és 17-es módosítókról együtt szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es, 20-as, együtt szavazunk ezekről, mellette, ellene, tartózkodás elvetve. 21-es, 22-es, együtt, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 24-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 25 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette, ellene tartózkodás elvetve. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as mellette ellene tartózkodás elvetve. 31 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33 mellette ellene tartózkodás elutasítva 32-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 33-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 41 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodás elvetve. 43 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 46 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 49 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 50 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 51 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 52 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 53 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 54 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 55 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 34-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 50 9, nem, ez már nincsen érvényben. A 35-ös kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elnézést, átugrottunk egy módosítón a 62-es Engel kollégától, emellett szavazókat kérem először. Nem, ez okafogyottá vált. Elnézést, mégsem. Elnézést, Engel úr, rosszul tájékoztattak. A 63-ról szavaztunk már, ami azt jelenti, hogy jó, jó, jó, akkor a 63-ast ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Moving on. Most pedig 36-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 64-es igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. 67 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 37-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 76 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 38 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 81 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 82-es, nem, a 82-es okafogyott, mondja az elnök. Elnézés, 82-es módosító mégis mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk. 39-es kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 88 mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk 89 mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk 90 mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk 91 mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk 93 mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk 94 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 95 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk 96 okka fogyott, nem, mondja az elnök, 96, igen, 96 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 40-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig százas módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 101 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 102 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 103 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 105 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk 104 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 106 mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk 107 mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk 108 mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk 109 mellett, ellen tartózkodás, elutasítottuk 110 mellett, ellen tartózkodás, elutasítottuk 111 mellett, ellen tartózkodás, elfogadtuk 112 mellett, ellen tartózkodás, elutasítottuk 113 mellett, ellen tartózkodás, elfogadtuk 114 mellett ellentartózkodás elutasítottuk 115 mellett, ellentartózkodás elutasítottuk 116 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 117 mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk 118 mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk 119 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 120 mellett. Ellen tartózkodás, elfogadtuk 121 mellett. Ellen tartózkodás, elutasítottuk 122 mellett. Ellen tartózkodás, elutasítottuk 124 mellett. Ellen tartózkodás, elutasítottuk 125 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 126 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Nem, elnézést, elutasítottuk. 127 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 128 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 129 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 130 mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk 131 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 132 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 133 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 134 mellett ellentartózkodás elutasítottuk. 135 és 36 együtt mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 137-138 együtt mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 139 mellett ellentartózkodás elutasítottuk 140 mellett, ellentartózkodás elutasítottuk 141 mellett, ellentartózkodás elutasítottuk 142 mellett, ellentartózkodás elutasítottuk 143 mellett, ellentartózkodás elutasítottuk 144 mellett, ellentartózkodás elutasítottuk 145 mellett, ellentartózkodás elutasítottuk, 146 mellett ellentartózkodás elutasítottuk, 147 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 148 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 149 mellett ellen nem egyértelmű? Ellenőrizzük a 149-et. 149, megnyitom az elektronikust. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 26-31-hez, tehát elutasítottuk. 151-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 152 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 41 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 157 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 158 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 159 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 160 mellett ellentartózkodás elutasítottuk. 161 mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 162 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 163 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 164 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 165 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk 166 mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk 167 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 168 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 169 mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk 170 mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk. 171 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 172 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 173 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 174 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 175 mellett ellen tartózkodás utasítottuk, 178, bocsánat, mondja az elnök, 176. Nem tudom, nekem nincs a szavazólistámon. Sajnálom, nekem nincs a 176 a módus, mindegy. 176 mellett nekem nincs a szavazólistámon, mondja az elnök. I'm here. Hát akkor kis problémánk van, a szocialistáknak nincs 176-osa. Hát, most tájékoztattak, hogy véletlenül maradt le a szocialisták szavazólistájáról a 176-os, de akárhogy is. Gál Kinga és Súrján László módosítója. Úgyhogy ha akarják, felolvasom. Ö, elég, hogyha felolvasom a 176-os módosítót? Tehát a következő. Ennek a módosítónak az a célja, hogy töröljük ezt a bekezdést, mi szerint a Velencei Bizottság véleménye, bla bla bla. Március 19-e az egyházak és a valási közösségeknek a helyzetét illetve. Tehát a Velencei Bizottságra való utalás törlésére vonatkozik. Így értik? Jó, rendben, akkor szavazzunk róla. Mellette? ellene. Akkor um, elutasítottuk. 177-es. Hát ez sincs rajta listámon. Ez egy Frank Engel módosító, és ez is törlés. Annak a törlése, hogy az egyházakról szóló szabályok retroaktív életbe lépésének megfelelően több mint 300 egyház elvesztette a jogi státuszát, ezt töröljük. Erre vonatkozik a 177-es Frank Engeltől. Szavazunk mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 178 mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk. 179 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk 180 mellett. ellen. tartózkodás elutasítottuk 181 mellett, ellen tartózkodás. Elutasítottuk 182. Nem, mondja az elnök. A következő 82-83-as ugyanaz, úgyhogy a 184-es mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 185-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 186 nem, 188 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk 189 mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk 190 mellett, ellene tartózkodás elutasítottuk 191, nem, elnézést, nem, nem adták be. Akkor a végső szavazás, elektronikus szavazás, köszönjük a türelmüket és a megértésüket, ez nem volt egy könnyű szavazás, de hát ezt nyilván észrevették. Akkor elektronikus szavazás. Túl sok néppárti kártya van, kérem. A túl nagyra értékelt néppárt kihúzhatná a kártyáit, mondja az elnök, hogy lássuk a valós számokat. Még mindig egyel több EPP van. Köszönöm. Megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. 31-19 ellenében 8 tartózkodás. Elfogadtuk minden egyes módosítóval, amit elfogadtuk a hosszaszavazás során. Köszönöm a türelmüket és megértésüket, köszönöm szépen mindenkinek az erőfeszítését. Intfeld asszony, köszönöm szépen elnök úr, én még a szavazás előtt szót kértem. Hadd térjek vissza az incidensre a szavazás előtt teljes mértékben ellenszem, hogy eltávolítsák a tacepaókat, még akkor is, ha tartalmukkal nem értek egyet, mert a zöldek is gyakran használnak ilyen tacepaókat, és egyszerűen leszerelik őket. Szerintem nem ez a módja annak, hogy a jobbik, bár számomra megvetendő álláspontja ellen így harcoljunk. Nem ez az ellenérv. Köszönöm. Was not to keep it on the screen. Köszönöm. Az volt az elképzelés, hogy, hogy ez ne legyen ne meg a képernyők. Aztán végül az történt, hogy a biztonsági szolgálat mozított el. Köszönöm. A jelentéstevő következik. Nem tudom, hogy kinek mondtam, köszönetet, a, frak- a, frakciók, köszön- a frakcióknak kell köszönetet kell mondani, illetve az egyik jelentéstevőknek, a titkárságnak, az asszisztenseknek, illetve a frakció tanácsadóinak. Köszönöm szépen, mondja az elnök, a magyarul is. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, megköszönöm az együttműködést a képviselőknek is. Nagyon nehéz volt ez a szavazás ma. Hosszú volt a szavazólista. Lehet, hogy a parlamenti ciklusnak ez volt a legnehezebb szavazása. Köszönöm szépen, ezzel Berekeztem az ülést, délután három órakor folytatjuk. Reding biztos asszony fog akkor ide látogatni. Tehát délután három órakor Reding biztos asszonyt fogadjuk. Köszönöm szépen.